Cieszę się, że możemy przejść do... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon örülök, vagy, örülök, hogy e, folytathatjuk a következő napi rendi pont. Szóbeli kérdés a e, tanácshoz intézett szóbeli kérdés a halálbüntetésről. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, a jelentéstevőnknek az Európai Parlament részéről, Elena Valenciano. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen. Október 10-én lesz a halálbüntetés elleni világnap. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia abban, hogy a világ minden országában eltöröljék a halálbüntetést, és egyetemes moratórium legyen érvényben ezzel kapcsolatban. Elég kevés jó hírről beszélhetek, viszont elég sok rossz hírről, a rossz hírekkel kezdeném. 58 olyan ország van még, van még a világban, ahol létezik a halálbüntetés. Ebből 22-ben végrehajtottak halálbüntetéseket 2014-ben. Voltak olyan államok, ahol rendkívül nagy az ilyen büntetések száma. Nehéz számokban kifejezni, hiszen vannak olyan államok, amelyek, mint például Kína és Vietnám nem közlik, hogy hányan, hány embert végeznek ki. Ők ugyan társaik az Európai Uniónak, de ahol tudják, el titkolják az igazságot. Valószínűleg a kínai áldozatok száma több, mint amit, amit feltételezünk. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió kötelessége az, hogy biztos adatokat követeljen azoktól az országoktól, amelyekkel partneri kapcsolatban van. Azon kivégzésekkel kapcsolatban, amelyekről vannak számadataink, elmondhatjuk, hogy 20%-kal csökkent a kivégzések száma. Ez mondom azokra az országokra érvényes, akik közölnek adatokat. Vannak olyan országok is, ahol vannak olyan országok, ahol ezen időszakban azonban növekedett a kivégzések száma. Irán 289 bejelentett kivégzéssel vezeti a listát, követi őt Szaúd-Arábia 130 kivégzéssel. Az Egyesült Államok szövetségesünk szintén elég rosszul áll, 35 ember végeztek ki ebben az évben. A 2014-ben kivégzetek 70%-a Irakban, Iránban és Szaudarábián halt meg. Az Egyesült Államok, Indonézia, Malázia, Pakisztán és Japán 2014-ben me mentális fogyatékkal fizika, vagy fizikai fogyatékkal élőket is kivégeztek. Most pedig arról szeretnék beszélni, amit a világ síralomházának nevezünk. Ezek olyan emberek, akiket már halára ítélnek, de várják, hogy végrehajtsák a büntetést. 2014-ben 30%-kal több szemét ítéltek halára, mint az előző évben. A síralom, a világ síralomháza, tehát növekszik, egyre többen vannak itt, és valószínűleg a valós adatok messze felülmúlják a, jelen, a rendelkezés adatok. Egyiptom, Nigéria, Pakisztán, itt több mint 200-an vannak, Banglades 142, ezekben az országokban legmagasabb az elítélések száma. Van, ahol nagyon megnövekedett ezeknek az ítéleteknek a száma. Az Egyesült Államok szintén nagyon rosszul áll, nagyon sok embert ítéltek el 2014-ben, több mint 70-et. Több mint 19 millió embert ítéltek el 2011 végéig, ebből 8500-at csak Pakisztánban. Pakisztán nem tartotta be azt a moratóriumot, ami mellett elkötelezték magukat korábban. A frakciók az Emberi Jogi Albizottságban azt szeretnék tudni, hogy az Európai Unió mit tett azért, hogy eltöröljék a halálbüntetést a világban, különös tekintettel a kétoldalú kapcsolatokra. Főleg azokon az országokkal kapcsolatban érdekelne a kérdése a válasz, ahol nőtt a halálbüntetések száma. Az Európai Unió intézetek feladata, azt, feladata ez. Mi akár el is tekintünk a tárgyalásoktól olyan országokkal, ahol a halálbüntetést még mindig végrehajtják. Néhány, eset, néhány esetben ez nehezen elérhető, máskor azonban meg lehet győzni a, feled, a feleket. Például az Egyesült Államokról van szó. Azt hiszem, hogy megengedhetjük magunknak azt, hogy a TTIP tárgyalások során a halálbüntetés törlését is felvesz, felvessük. Ezzel emberi életeket menthetünk meg az, e- az Európai Unió segíthetne abban, hogy emberi életeket ment meg. Ez a kötelezettségünk. És azt gondolom, hogy a harmadik országok felé is ez a kötelességünk. Köszönöm. Yes. Uh, eh, excuse me. Eh, madame, do you accept? Asszonyom, eh, képviselőasszony, elfogad-e egy kártyást Korvin Mikke képviselőtől? Igen? Korbin kell képviselőtől. Eh, francamente, creo que es mejor que sigamos. Azt hiszem, hogy jobb lenne folytatni a vitát. Thank you for this frank answer. Köszönjük szépen az őszinte választ. Európai Tanács nevében Nikolás Schmidtnek adom meg a szót. Tessék, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy napirendre vették ezt a rendkívül fontos eh, témát. A halálbüntetés megszüntetése az európai értékek eh, egyik központi eleme. Egyetlen állam sem dönthet a polgárok eh, életéről vagy haláláról. Mindannyian azt hiszünk abban, hogy az igazságos büntetés soha nem zárhatja ki a remény és a rehabilitáció lehetőségét. Ezt Ferenc pápa mondta nemrégiben az USA kongresszusa előtt. 1993 óta az Aki kommunitár része a halálbüntetés elutasítása. Ez a, az önazonosságunk szerves része. Nagy megtiszteltet, megtiszteltetés számomra, hogy ezen a plenáris vitán hozzászólhatok. E, néhány nappal azelőtt, hogy a e, világ, a halálbüntetés elleni világnap 13. évfordulóját megünnepeljük. A halálbüntetés megszüntetése egy olyan cél, amiért érdemes harcolni. Ne felejtsük el a saját történelmünket. A 70-es években is voltak még kivegzések Nyugat-Európában. Emlékszem, hogy az egyik nagy országban egy szocialista, szocialista miniszterelnök 82-ben érte el a halálbüntetés megszüntetését. A vasfüggöny mögött még 80 80-as években is volt végrehajt, a halálbüntetést. Ma azonban az Európai Uniós országok szerencsére nem már megtiltották a halálbüntetést, a dolgok azonban mindig változhatnak, nagyon résen kell lenni. Ne felejtsük el, hogy ezt a kérdést mindig fel kell vetni a külpolitikánk során. Ez mérföldköve kell, hogy legyen, a sorokköve kell, hogy legyen az európai politikának. Tíz évvel ezelőtt csak 59 ország volt, amely teljesen megszüntette a halálbüntetést, ma 101 ilyen ország van, 10 éve 41 ország hajtott végre a halálbüntetést, 2014-ben ez a szám 22-re csökkent. Ez sokkal kevesebb, még mindig, azonban még mindig sok. Nagyon sok ország megszüntette a gyakorlatban a halálbüntetést, mások lépéseket tettek annak érdekében, hogy szűkítsék ennek hatáját. Ma 104 olyan ország van, ahol vagy gyakorlatban, vagy törvény szintén megszüntették a halálbüntetést. A statisztika árnyoldala azonban, hogy 2015-ben még mindig több ezer ember volt, akiket kivégeztek, vagy halálbüntetésre ítéltek, vagy csiralomházban vannak. 2013-ról 2014-re egy rémisztő számadatot, számadatra növekedett a végrehajtott halálbüntetések száma. Mindannyian dolgoznunk kell a halálbüntetés megszüntetésén. A kábítószer bűncselekményekért kirót halálbüntetés rendkívül kegyetlen E, módja a büntetőjognak. A nemzetközi jogban világos a jog, a e, kábítószer kereskedelem, vagy a kábítószer e, bűncselekmény nem annyira súlyos bűncselekmény, amelyért halálbüntetés járhatna. Sajnos sok ázsiai ország továbbra is fenntartja a halálbüntetést ezen ezen bűncselekmények esetében. Iránban legalább a az idén a 660 kivégzésnek 75%-a kábítószer bűncselekményhez kapcsolódik. Ugyanez történik Szaudi-Arábiában, ugyan kisebb arányban is. De ez nem az egyetlen aggasztó dolog. A halálbüntetést még mindig alkalmazzák olyan bűncselekményekre, amelyek a nem a legsúlyosabb bűncselekmények közé tartoznak. Legyen itt szó gazdasági bűncselekmény, bűncselekményekről, szexuális kapcsolat beleegyező felnőttek között, házasságtörés. Egyes országok végrehajtják a, még a kiskorúakon és a szellemi fogyatékkal élőkön és a halálbüntetést. Nem szabad elfelejteni azt a tényt sem, hogy sok halálbüntetés a nem igazságos, nem méltó tárgyalás eredménye nincs fellebbezési jog, nincs jogorvoslat. De egyes országokban rendkívül kegyetlen végrehajtási módok vannak a a a lefejezés, a, keresztre, a, a keresztrefeszítés például sok esetben a családokat nem is értesítik. Az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet játszik a halálbüntetés megszüntetésében ehhez hatékony Európai Uniós iránymutatásokat dolgoztuk ki. A halálbüntetés elleni harc egy nagyon fontos prioritás az új cselekvési tervünkben, amely az emberi jogokról és a demokráciáról szól, demokráciáról szól júliusban fogadtuk el. 2015-ben az Európai Unió minden diplomáciai eszközt kihasznált annak érdekében, hogy a halálbüntetés globális megszüntetése ellen fellépjen. Elítéltük a halálbüntetés felmaradó, továbbra is terjedő alkalmazását egyes országokban. Irán, Irak, Szaudirábia, Pakisztán, Indonézia, Belorusszia, Egyiptom, Japán, Szingapur, Kína, Vietnám és az USA álltak a figyelem központjában. Több mint 30 nyilatkozatot adtunk ki más országokkal kapcsolatban is. A minimum standardekkel kapcsolatban például, amelyeket a nemzetközi jog határoz meg. mi voltunk az szinten a legelkötelezettebb eh, élharcosai a eh, halálbüntetés megszüntetésének. Az USA nem volt mindig annyira eh, elkötelezett, mint ahogy ez kellett volna. Nagyon fontos, a halálbüntetés elítélése fontos, de nem elegendő. Azokkal kell együttműködni, akik osztják az értékeinket. Nagyon fontos, hogy ebből az okból erősítsük párbeszédünket a leg inkább a halálbüntetés mellett kiálló országokkal kapcsolatban. A a halálbüntetést egyes országok újra bevezetik, vagy újra végrehajtják több évtizedes moratórium után. A halálbüntetés megszüntetése tehát top prioritás minden halálbüntetés mellett kiálló országban. A politikai az emberi jogi párbeszédben ez fontos szerepet játszik, még akkor is, hogy a baráti országokkal találkozunk, mint USA vagy Japán. Hát hangsúlyozzam, hogy a halálbüntetés kérdését minden partnerünkkel szemben felvetjük, mindenféle stratégiai megfontolást félretéve Pakisztán, Irán, Szaudi-Arábia esetében, de másokkal is, és világosá tesszük, hogy a halálbüntetés nem tudja a terrorizmust, a kriminalitást, vagy az áldozatok családjának adott kártalanítást helyettesíteni. Tehát mind a regionális kapcsolatainkat is kihasználjuk. Vannak olyan országok, a, ö, olyan ö, régiók, amelyekkel szorosan együtt kell működni. Afrikában például Afrika lehet a következő halálbüntetésmentes kontinens. A az afrikai e, emberi jogi e, kártának kiegészítése, amely a halálbüntetés megszüntetéséről szólna, ezen e, dolgozunk. Az ázsiai kontinenssel is igye, igyekszünk együttműködni, az emberek figyelmét felhívni erre a témára, az, US, az Európai Unió az ENSZ halálbüntetés végrehajtási moratóriumról szóló határozatában nagyon hatékony szerepet játszott az Európai Uniós rátásnak követ, rátás következtében 2011. decemberében 117 mellette szavazattal elfogadták ezt a moratóriumot, és 95 kószponzor volt. Az Európai Unió, tehát a legnagyobb halálbüntetés elleni harcos, de nem vagyunk egyedül ebben a harcban. Tisztelt elnök úr, hadd használjam ki ezt a lehetőséget, és hadd mondjam el, hogy mennyire hálás vagyok az Európai Uniónak, hogy kiáll a halálbüntetés megszüntetése mellett. Számos állásfoglalás és vita szólt erről a kérdésről, missziók harmadik országokba, ahol a képviselők nem riadnak vissza attól, hogy a kivégzések kérdését felvessék, még a legnehezebb tárgyalófelekkel szemben sem. Globális hálózatra támaszkodhatunk, amely az emberi méltóság méltányosságot tűzi zászlajára. A halálbüntetés az külpolitikánk elleni harc külpolitikánk szerves része, és továbbra is partnereinkkel együtt fogunk működni ebben a kérdésben. Egy olyan országért, amelyben egyetlen állam sem veheti kezébe az emberei, az állampolgárok életét. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr szeretnék tájékoztatni arról, hogy az európai parlamenti képviselők ezúttal nem élhetnek a kékkártyás eljárással, ugyanis itt a tanács nyilatkozatáról van szó, ilyenkor erre nincs lehetőség. A kékkártyás eljárásra csak akkor van lehetőség, hogyha más képviselőktől szeretnének kérdezni. Adaktuszon képviselő következik elsőként a néppárt részéről, parancsoljon. Tisztelt elnök úr! Az Amnesty International arról számol be, hogy a legtöbb halálos ítélet végrehajtására Kínában kerül sor, majd ezt a követi, Kínát követi a sorban Irán és Szaudarábia. Szaudarábiában gyakorlatilag a kivégzés a nyilvános szórakoztatás egyetlen formája a labdarúgás mellett. Általában lefejezésre, illetve feszítésre kerül sor a nagy nyilvánosság előtt. Barbár módszerekről van szó, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy nem egyszerűsítjük el nagyon a vitát a halálbüntetéssel kapcsolatosan, nem lehet egyszerűen csak azt mondani, hogy ezt elítéljük, ez nem elegendő, az emberi méltóság megőrzéséről van szó. A keresztény kultúrában meg, megbüntetjük azokat, akik valamilyen büntettet követnek el, mégis valamilyen lehetőséget kell biztosítani az elítéltek rehabilitációjára. A halálbüntetés azonban ezt a lehetőséget nem biztosítja, az élethez való jog is sérül. Október 10-én van a halálbüntetés elleni küzdelem nemzetközi napja. Fontos, hogy ezúttal is hangsúlyozzuk az Európai Unió alapját képező értékeket, és hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az emberi méltóság a legfőbb érték. Az SND részéről Pier Antonio Páncéri következik. Parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr a halál büntetés, a legkegyetlenebb, a leg, egy, legembertelenebb büntetés. Elveszük az embertől az élethez való jogát. Szörnyű helyet foglal ez a büntető szolg, igazságszolgáltatásban. Sokan azzal érvelnek, hogy az, a társadalom biztonságosabb lesz, hogyha létezik a halálbüntetés, illetve ez elretentő jellegű is. Azt is szokták mondani, hogy az erőszakos bűnözéssel szemben ez a legjobb árérték arányt jelentő megoldás. A kanadai tanulmányok viszont ennek az ellenkezőit bizonyítják. Több mint 20 év telt el azóta, ezik halálbüntetés, mégis 44%-kal csökkent az erőszakos bűncselekmények száma. Azt gondolom, hogy brutalizálja a társadalmat a halálbüntetés, ez azt jelenti, hogy csak erőszakkal lehet, ez, ez, ez szerint az elmélet szerint csak erőszakkal lehet egy embert megfékezni. Ez tehát ugyanabba a körforgásba való visszatérés. Nem szabad újabb emberöléseket el, elkövetni. Hogyha például a rablás ha például a rablás ember a halál, halálbüntetéssel jár, akkor miért gondoljuk azt, hogy, büntet, hogy tévedhetetlen a bíróság, amikor ezt elbírálja? Indonézia, Szaudarábia, Kína, Irán, Malázia és Szingapur kábítószer kapcsolatos cselekményekért halálbüntetést alkalmaz. Azt gondolják, hogy ez megfelelő elrettentő erő. Azt gondolom, hogy a politikának az első számú feladata az, hogy az emberi jogoknak érvényt szerezzem. Nem engedhető meg, hogy egy állam, bármilyen ország ezzel a büntetéssel élje. Az, hogy a közvélemény állítólag ezt még mindig támogatja, azzal kapcsolatos, hogy sokan meg, így próbálnak megszabadulni a magas bűncselekmény arányától. Nos, amikor egyéb opciókat is létrehoznak, akkor sokszor éppen, éppen hogy sokszor akkor csökken az erőszakos bűncselekmények aránya. Ami pedig a gazdasági érveket illeti, az emberi életet nem lehet mérni pénzzel. Az Egyesült Államokban két és fél millió ember van börtönben, ebből 30 ezeret halára ítéltek. Hogyha mindenkin ezt végrehajtanák, attól még mindig rengetegen lennének börtönben, tehát nem semmilyen arányt ez nem képvisel. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió mindenhol fellépjen azért, hogy a halálbüntetést az egész világról eltüntessék. Köszönöm, Páncéri úr. Most pedig az ECR nevében Mark Demesmaker következik egy percre. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, minden egyes kivégzés után nem találom a szavakat, tehetetlennek érzem magam. A halálbüntetés az emberiség és az emberiesség számára is hatalmas kudarc. Az igazságszolgáltatás nem működik emberi módon, sok esetben egyszerűen csak barbár eszközökre tudunk visszanyúlni. Sok ország eltörölte az elmúlt években a halálbüntetést, de a halálbüntetés világszerte történelmi eltörlése még mindig messze van. Vannak olyan országok, ahol megdöbbentő számokat látunk. Iránban 600 embert végeztek ki az elmúlt évben, sokszor olyan okokra hivatkozva, amelyeknek semmi közük az erőszakhoz, például házasságtörés miatt is ítéltek embereket halálbüntetése. A hazám kormánya kezdeményezte az ENSZ-ben, hogy újra tűzzék rendre ezt a kérdést. Fontos, hogy a különböző intézmények kiemelten foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Hogyha nem csak a gazdasági érdekek számítanak, hanem az emberi jogok is, akkor minden bizonyal itt a parlamentnél is többet foglalkozunk majd ezzel. Most pedig az ALDE részéről következik a kolléganő, tessék két perc. Köszönöm. Viktor Hugo azt mondta, hogy a halálbüntetés a barbárság egyik különleges jele. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió kiálljon a demokratikus értékei mellett. Nem tudjuk tolerálni ezt a barbárságot, ki kell állnunk ez ellen. Nem sokára a halálbüntetés elleni harc világnapja következik be. 2014-ben majdnem 2500 embert ítéltek halálra. Példát kell mutatnunk mások és a magunk számára is. Egyik tagállam sem gondolkozhat el azon, hogy a halálbüntetést újra vezeti Európában, ez ellentmondana a szerződésnek és az alapjogi kartának. Nagyon nagy feladat ez, ami előttünk áll, egyedül nem tudjuk ezt végrehajtani. Ezért kell előrnünk azt, hogy az Egyesült Államok is az összes államában eltörölje a halálbüntetést, rölni ezt a fajta büntetést. Az Amnesty International szerint Kína, Irán és Szaudi-Arábia három vezető ország ezen a területen, ott hajtatták többre a legtöbb halálbüntetést. Kínában még mindig titok, hogy hány embert végeznek ki. Alian Nimret Szaudi-Arábián 17 éves korában tartóztatták le, azért, mert a demokráciát, demokrácia hiányát ö, ö, kritizálta, és halálbüntetésre ítélték. Most pedig Iránról szeretnék beszélni. Itt elvileg egy moderált kormány van, mégis 700 embert végezték idén, az azt jelenti, hogy hármat naponta. Hogyha Aténa Dálmit és Aténa Fargadanit kérdeznék meg, hogy mit gondolnak erről, nem tudnák elmondani, mert az iráni kormányt kritizálták különböző szociális hálókon. De hogyha el tudnák mondani a véleményüket, akkor azt mondanák, hogy, meg, hogy érdemes fölemelni a szavunkat, tiltakozni, mert nem lehet barbárságban élni. Nem lehet ilyen kegyetlen büntetést alkalmazni. Nem szabad cserben hagynunk ezt a két áldozatot. Köszönöm, mondja az elnök. Most a GUE nevében Verzsi asszony következik. Másfél perc, parancsoljon. Merci, monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül elítélendő az a halálbüntetés, bármilyen körülmények között is hajtják ezt végre. Ez egy globális harc, az ez elleni harc. Nagyon sok országban megszüntetik a halálbüntetést, az amerikai Egyesült Államokban még mindig harcolni kell ezért. Nagyon sok aggodalom merül föl. Vannak olyan országok, mint például Pakisztán és Indonézia, ahol már moratórium volt, és újra bevezették. Szenegál már megszüntette a halálbüntetést, most újra be akarja vezetni. Ez szörnyű. Vannak olyan országok, ahol a halálbüntetést nagy számban végrehajtják Irán és Szaudi-Arábia. A kábítószer elleni, elleni harc, a terrorizmus elleni harc megnövelte a halálbüntetések számát, mint például Egyiptomban. Egyes országok újra bevezetik a halálbüntetést, mint például Tunézia, ahol már létezett 91 óta a moratórium. Tehát egyes országok visszafordulnak, vagy például beszélhetünk Orbán Viktorról is, aki a halálbüntetés újra bevezetését lamentált, ez populista hangokat ütött meg. Ebben az összefüggésben az európai nagyon fontos, hogy az európai pénz soha ne finanszírozza ezt a rendkívül barbár cselekedetet, résen kell tehát lennünk jobban, mint valaha. Merci beaucoup, Madame Depute. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében Lochpiller asszony következik. Másfél perc, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A halálbüntetés nem megfelelő válasz a bűncselekményekre ahol a, az állam dönti el, hogy ki élhet és ki nem, ott nem az igazságosság valósul meg, hanem a bosszú. Ez nagyon fontos, hogy az Európai Unió világszerte fellépjen a halálbüntetés megszüntetésért. 101 ország megszüntette a halálbüntetést, 33 ország a gyakorlatban nem, nem alkalmazza, de törvényben még létezik. Egyes országokban drasztikusan növel növekszik a ki, kivégzések száma, és sajnos 2014-ben 7 ország újra bevezet, vagy újra kivégez hosszú moratóriumok után. A halálbüntetés nemzetközi jog szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetében vethető ki. 33 országban azonban kábítószer bűncselekményekre, Kína, Irán, Zaudarábiában kábítószer bűncselekményekre is kivetik ezt. Az Európai Unió itt is fellép a halálbüntetés ellen. Ezzel egy időben az Európai Unió és az Európai Uniós tagállamok ezekben az országokban részt vesznek a kábítószer elleni fellépésben, pénzekkel támogatják a kábítószer ellenes programokat. ENSZ is programokat indít Iránban például. Ez közvetlenül összefügghet a halálbüntetéssel. Egy az Európai Uniónak el kell érnie azt, hogy az a emberi jogokat minden országban tiszteletben tartsák, és az ezekkel a programokkal kapcsolatos információ rendelkezéssel, e, rendelkezésre álljon. A halálbüntetés megszüntetése előfeltétel kellene, hogy legyen, hogy az Európai Unió támogasson programokat ezekben az országokban. Köszönöm szépen Lochpiller asszonynak, elfogadt Korvin Nike úrtól egy kék kártyát. Én inkább folytatnám a vitát, hogyha lehet. Köszönöm szépen. Az IFTD nevében Jonathan Arnold következik, egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem vagyok rajongója a halálbüntetésnek, bár a demokráciának meg rajongója vagyok. Hallottuk a halálbüntetés elleni hozzászólásokat többször is a plenárison. Általánosságában én ezekkel egyetértek, de hogyha megkérdezném a választóimat, hogy ők mit gondolnak, hát eléggé megosztott lenne a vélemény azzal kapcsolatban, hogy valaki, aki például embert öl, szánszándékkal, szándékkal, büntetésként a saját életét, tehát hogy kivégezzék ezt a személyt. A halálbüntetés önmagában nem támogatandó, de egy szuverén, önálló állam döntéséről lehet itt szó. Én nem támogatom a halálbüntetést, de én azt gondolom, hogy az sem jó, hogy politizáljuk ezt a témát, hogy egy véleményt akarjunk érvényesíteni, és nem mondjuk azt, hogy ez az egyetlen érvényes és elfogadható érvelés. Köszönöm szépen. Ön elfogad-e e, e, Eterics csúrtól egy kék kártyát? Köszönöm szépen általában Arnott úrral egyet szoktunk érteni, de én most nem értek vele egyet. Egyet érte velem abban, hogy egy kicsit mérsékeltebb véleményt kellene képviselni. Én szerintem egyes bűn, bűn, bűnöket csak Isten bocsáthat meg bármelyik politikus számára ez fontos, hogy egy ország demokratikusan úgy dönt, hogy vissza kellene állítani a halálbüntetést, akkor ezt vissza kell állítani. Minden demokratának ezt a döntést kellene hoznia. Én hiszek a demokráciában, hogyha az emberek úgy gondolják egy országban, hogy vissza kell állítani a halálbüntetést, akkor ezt el kellene fogadni, de azt várom Erfried Csúrtól, hogy fogadja el, Hogyha az én személyes véleményemről beszélhetünk, akkor én azt gondolom, hogy ne vezessük be a halálbüntetést. Azt gondolom, hogy hogy nem bízhatunk az államban annyira, hogy átadjuk neki azt a döntést, hogy valaki élhet vagy nem, mert ezt a döntést nem lehet visszacsinálni. Komodini Kátya képviselő következik. Mr. Chair, the abolition of... Köszönöm szépen, elnök úr. A halálbüntetés eltörlése kulcsfontosságú az emberi méltóság védelme szempontjából, amely viszont az emberi jogok szempontjából kulcsfontosságú. Amikor a halálbüntetés eltörléséről beszélünk, nem arról van szó, hogy a büntetteket büntetlenül hagynánk. Azt akarjuk, hogy arányos legyen a büntetés a büntettel, sőt, elfogadhatatlan számunkra az, hogy toleráljunk egy olyan büntetést, amely önmagában is sérti az emberi jogokat, és ezáltal az emberi méltóság lényegét sérti. Hogy azt látjuk, hogy a kiskorúakat is halára ítélik, és olyan igazságügyi rendszerek engedik meg a halálbüntetés kiszabását, amelyek nem teszik lehetővé a méltányos igazságügyi eljárást, akkor az Európai Uniónak mindenképpen fel kell lépnie azért, hogy világszerte eltöröljék a halálbüntetést. Fontosnak tartom, hogy a halálbüntetés elleni harc világnapján mindenki kiálljon a halálbüntetés eltörlése mellett, de ezen túl támogatnunk kell a vitát a nyilvánosság előtt, fel kell hívnunk a figyelmet erre a problémára, konkrét lépéseket kell tennünk a jogi segítségnyújtás érdekében azért, hogy igazságos eljáráshoz férjen hozzá mindenki. Köszönöm. Köszönjük. Korvin Mikeutól elfogadja-e a kikártyás kérdését? Nem, nem szeretnék válaszolni az úr kérdésére, én is szeretném, hogyha folytatnánk a vitát ehelyett. Köszönöm. Köszönjük szépen. Well, acum uh, domn deputat Andy Cristea. Un... Cristea képviselő kapja meg a szót, parancsoljon másfél percre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az EU politikájának egyik legfontosabb része a gerincet, az emberi jogok kérdése. Az em- a halálbüntetés nem összeegyeztethető az, az emberi jogokkal, és kimutatták a legutóbbi kutatások, hogy nem elrettentő hatású halálbüntetés. Az egész világban rendkívül sok civil, társadalom, civil szervezetet finanszíroz az EU, vagy segít az EU, amelyek azon dolgoznak, hogy megszüntessék a halálbüntetést. Vonatkozik ez azoknak az eszközöknek a kereskedelmére is, amelyeket a halálbüntetés végrehajtására alkalmaznak. Az Európai Uniónak kötelessége, hogy a konstruktív párbeszédet támogassa ebben a kérdésben, és tájékoztató kampányra is, kampányokra is szükség van, és arra kell rávenni a halálbüntetést alkalmazó országokat, hogy ezt tüntessék be, vagy moratóriumot fogalmazzanak ben, meg. Köszönöm. Cecilia Wikström következik. Egy perc. Parancsolja. Det finns inget som är så definitivt som döden. Köszönöm szépen. Semmilyen, semmi nem olyan visszavonhatatlan, mint a halál. Semmi sem olyan megváltoztatatlan, mint a halál. Az ember mindig hibát, hibázik, mindig hibát követel. Ez minden országban így van. Sok olyan eset van, hogy egy sokáig börtönben fogva tartott szemét szabadon engednek, mert kiderült, hogy, kiderül, hogy valójában ártatlan. A halálbüntetést azonban nem lehet megváltoztatni, nem lehet föltámasztani. Azt, akin végrehajtották a halálbüntetést. Ez egy brutális, nem civilizált, nem legitim, nem emberi büntetés, ezért arra kérem az elnökséget, illetve a bizottságot, aki ugyan nincs jelen, hogy prioritásként kezeljék ezt a témát. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a halálbüntetést eltöröljük a világ bármely pontján is van ez. Köszönöm. Pablo Iglesias következik. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, Bizonyára tudják, hogy holnap itt a tisztelt házba föl fog szólalni a spanyol király, aki jó barátja a, szaudi, a szaudarábiai királyi családnak, Szaudarábia pedig végrehajtják a halálbüntetést. Szerintem holnap akár ezt a problémát is felvethetjük. Kérjük, a, kérjük azt a spanyol királytól, hogy használja fel befolyását, és kérje a szaudi királyi családot arra, hogy szüntessék be a halálbüntetést. Valószínűleg ez nem lesz egyszerű, mert nem nyilván nincs olyan spanyol képviselő, akit ez érdekel. Másrésztről viszont feltűnő az, hogy túlságosan sok kereskedelmi partnerünk vannak, akik alkalmazzák a halálbüntetést. Lenne alkalom arra, hogy kérjük, hogy ezt függesszék fel, de ezt nem tesszük meg. Úgy gondolom az EU megengedheti magának azt, hogy kevesebb kevesebb megemlékezést tartson, és többször emelje, emlékeztessen mindenkit arra, hogy a halálbüntetést el kell törölni. Köszönöm, képviselő úr, mondja az elnök. Lambert képviselő következik. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ellenzem a halálbüntetést, de nagyon fontos, hogy azonos legyen a megközelítésünk. Az Európai Unió emberi jogi felépései lehetnek hatékonyak, főleg akkor, amikor olyan tárgyalások során vetjük ezt fel, amelyek tényleg fontosak az adott ország számára, például a GSP Plus, vagy a rendvédelmi szervek megerősítése. Nagyon fontos az igazság, hogy minősége is, hiszen ez nem megfelelő sok olyan országban, ahol gyakorolják a halálbüntetést. Ezekben az országokban politikai eszköz a halálbüntetés. Én is sajnálom, hogy Pakisztán immáron nem tartja be a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot, és a, továbbra is végrehajt, illetve ismételten végrehajt halálbüntetéseket, csak úgy, mint Musaraf alatt fogyatékos embereken is végrehajtják ezt. Remélem, hogy az Európai Unió kiáll majd emellett az eset mellett a GSP plusz keretében. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Ignáció Korral következik. Egy perce van parancsolja. Köszönöm, elnök úr. A halálbüntetés a legnagyobb, az emberi jogok legnagyobb megsértése egyetértek azzal, amit Valenciano asszony elmondott a bevezetőként. Lenne egy érvem. Általában azt szoktuk gondolni Európában, hogy a halálbüntetés középkori, régi dolog. Számunkra az az evidens, hogy ez már nem létezik. Viszont szoros kereskedelmi kapcsolataink vannak olyan országokkal, amely, ahol a halálbüntetés mindennapos. Utalnék egy olyan országra, ami a leg, egyik legnagyobb barátunk, az Egyesült Államokról van szó konkrétan. Tőlük tanultuk a gazdaságpolitikát, minden szempontból befolyással vannak ránk. Az Egyesült Államokban még mindig létezik a halálbüntetés. Ez abszurd, de mégis így van. Még arra sem vagyunk képesek, hogy kiharcoljuk, hogy eltöröljék a halálbüntetést egy olyan országgal, ami, amelyik a legnagyobb szövetségesünk és barátunk. Köszönöm. Köszönöm, Korrea úr gratulálnék, szeretnék önnek. Kirgizisztánba küldte önt az Európai Parlament egy misszióra. Elfogad Mike úrtól egy kékkártyás kérdést? Azt hiszem érdekesebb lenne a vitát folytatni. Köszönöm, elnök úr. Grazie. Köszönöm. Stanislav Polcsák következik. Parancsoljon pane předsedo za vaši krásnou češtinu mimo jiné. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Rušení. Eh, rušení trestu smrti a... Az Európai Unió vezető szerepet játszik a halálbüntetés elleni küzdelemben, mindenképpen elismerést érdemelnek az EU elő, erőfeszítései. Semmiféle tudományos bizonyíték nincs arra vonatkozólag, hogy a halálbüntetés elriasztaná a büntettek, illetve a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit. Semmiféle elriasztó hatása nincsen, legalábbis nincs erre utaló bizonyíték. A súlyos bűncselekmények száma csak száma azonban megnőtt, miután eltörölték a halálbüntetést, erre is oda kell figyelnünk. Szeretném, Hogyha az Európai Unió azonban megkettőzni az erőfeszítéseit, hiszen még hosszú az út a halálbüntetés eltörléséig, Ha azonban vannak olyan országok, amelyek ragaszkodnak a halálbüntetéshez, valamilyen minimum standardokat azért biztosítani kell, Először is csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetében szabad például halálbüntetést kiszabni, nem szabad retroaktív módon, visszaható módon alkalmazni a halálbüntetést, nem szabad kiskorúak esetében, öm, mentális betegséggel küzdők esetében kiszabni a büntetést, illetve várandós anyák esetében, és emellett lehetőséget kell biztosítani a büntetés megváltoztatására. A szlovák miniszterelnök eh, Fico úr írt, írt egy könyvet a halálbüntetésről, szerintem érdemes megnézni, illetve átlapozni ezt a könyvet. Fontos lenne, hogy ő újra átgondolja, illetve megváltoztassa ellenspontját ezzel kapcsolatosan. Köszönjük szépen! Anna Gomes következik. Egy perce van. Köszönöm szépen! Én is hangsúlyozom azt, amit Elena Valenciana mondott. Ezzel az állásfoglalással megerősítjük azt a az elhatározásunkat, hogy a globális, hogy globális szinten fellépjünk a halálbüntetéssel szemben. Kína és Szaudarábia és a hozzájuk hasonló országok vezetnek a halálbüntetések terén. Tartunk attól, hogy a halálbüntetést olyan országokban is végrehajtják, ahol nincsenek eljárásbeli garanciák, ahol felmerül a gyanúja annak, hogy a rendőrség, illetve az igazságszolgáltatás politikai motiváció alapján cselekszik egyenlítői Gínea, illetve Kína esetében merülnek fel ilyen problémák, illetve egyéb portugál ajkú országokban. Vannak olyan harmadik országok, ahol halálbüntetést szabnak kikábítószerhez fűződő bűncselekmények miatt, ez elfogadhatatlan, az Európai Uniónak egységesen kell fellépni annak érdekében, hogy más formában lépjenek fel a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények ellen. A halálbüntetést igenis el kell törölni, elvi kérdések, elvi ö, alapelveinkből adódóan egyrészt, de másrészt az Európai Uniónak nagyon ébernek is kell lennie, hiszen vannak olyan kábítószerek, illetve vegyszerek, amelyeket fel lehet használni a halálbüntetés végrehajtásához. Nagyon ébernek kell lennie a különböző gyógyszeripari vállalatoknak. Takis. Köszönöm szépen. Hagyi Gorgyú képviselő következik. Köszönöm szépen. Szaudi-Arábiában bejelentették, hogy egy fiatal embert nyilvánosan lefejeznek, és utána keresztre feszítik. Ez nem csak az, neki és a családjának, hanem mindannyiunk számára egy arculcsapás. Irániában, Iránban nyilvánosan akasztanak fel embereket. Tehát nyilvánosan, nyilvánosan teszik ezt meg. Mogherini asszony Irán vezetőit felkereste, meglátogatta, és ha csak gazdasági kérdésekről beszélt, csak néhány szót dadogott az halálbüntetéssel kapcsolatban, egyébként a gazdasági témák uralták a találkozót. Amikor az Európai Unió ezeket a személyeket meglátogatja, megkeresi, felkeresi, akkor ne csak gazdasági érdekekről beszéljen, hanem hangosan, egyértelműen mondja ki, hogy az emberi jogok lábbal tiprásáról van szó. Utolsó mondat, az USA. Az USA-ban is működik a halálbüntetés, ott megszűnt, ez ennek következtében csökkent a kriminalitás. Enes Dodds következik egy perccel. Köszönöm szépen, sokan mások is már említették. Ma szombaton mindenki fel hallatja a hangját a halálbüntetés ellen az Egyesült Királyságban a halálbüntetés támogatóinak az aránya 50% alá csökkent szerencsére. A halálbüntetéssel kapcsolatban több kollégám kollégával, eh, kollégához hasonlóan Iránt említeném. Eh, Irán eh, és az Európai Unió közötti diplomáciai kapcsolatok normalizálódtak, de aggaszt az, hogy az Európai Unió nem ítéli el. Nyilvánosan az, hogy Ruháni elnök alatt egyre növekszik a ki a kivégzések száma. Az, a brit konzervatívok nincsenek jelen ebbe, ezen a vitán. Eddig tartózkodtak ezzel kapcsolatban, remélem, hogy ez most megváltozik, és remélem, hogy elítélik ők is azt, azt hogy rengeteg nem demokratikus rendszer továbbra is alkalmazza a halálbüntetést. Köszönöm szépen. Most pedig Márta képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai parlamenti képviselők elítélik a halálbüntetést. A halálbüntetés embertelen, méltatlan, ezt nem lehet elégszer eh, hangsúlyozni. És az Egyesült Államokban látjuk azt is, hogy a halálbüntetés végrehajtása nem elrettentő. Mégis azon országoknak a száma, eh, amelyek végrehajtják, ezt még mindig elég nagy. Az Európai Unióban nagyon óvatosnak kell lenni a populistákkal kapcsolatban, akik azt gondolják, hogy a halálbüntetés megoldás. Ne felejtsük el Dali Almért, ezt a szaudarábiai fiatalt, aki részt vett a demokrácia melletti tüntetésben. Most nem akarom eh, leírni azt, hogy milyen borzasztó büntetésben eh, lett része, eh, de ez a fiatalság, ez a, ez a szép, erős fiatalság, amely a demokrácia száz sikra, ez mindenképpen támogatandó. A tanács képviselője itt van, két kérdésem van. A tanács késze harcolni a demokráciáért, az életért, a barbar, szemben, és a nemzetközi tárgyalások előfeltételének teszi-e a előfeltételei szabja-e az emberi élet tiszteletben tartását? Köszönöm. Oké. Okay. Um, thank you. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő képviselő Molnár Csaba, egy percre tessék. Köszönöm a szót

Stettina képviselő, tessék, parancsoljon. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Az úgynevezett mérsékelt iráni miniszterelnök Rohani rezsimje idején több mint 2000 embert akasztottak fel, a múlt év során több mint 700 embert végeztek ki, és valószínűleg az idén, az év végéig több mint ezer embert fognak összesen kivégezni, ezzel Irán vezet a kivégzést alkalmazó országok listáján. Schulz elnök úr Teheránba utazik a hétvégén. Schulz úr, felszólítom önt, mint Európa képviselőjét, hogy amikor Iránnal beszél a megállapodásról, akkor ne feledkezzem meg az emberi jogokról. Köszönöm. Köszönjük. Fonzulik a képviselő következik. Uh, dziękuję bardzo, pani president. Ladies and gentlemen, I'm very concerned by the fact that... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Nagyon aggaszt engem az, hogy egyre több ország fogad el olyan jogszabályokat, amelyek alapján kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmény miatt ki lehet szabni a halálbüntetést. Mindenképpen előtérbe kell helyezni a halálbüntetés elleni küzdelmet az EU külpolitikájában. Beszélni kell azokkal a harmadik országokkal, ahol egyre nő a halálbüntetések száma, illetve ahol újra bevezették a halálbüntetést. A halálbüntetés kegyetlen, embertelen sérti az élethez való jogot, ahogyan az le van fektetve az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában. Elfogadhatatlan ez a büntetés olyan országok számára, amelyek az emberi jogokat tiszteletben tartják. Ki kell tartanunk a határozott álláspontunk mellett, egyetemes moratóriumra van szükség, és szem előtt kell tartani azt a kulcsfontosságú célkitűzésünket, ami szerint világszerte meg kell szüntetni a halálbüntetést. Köszönöm. Köszönjük szépen! Marias képviselő, az Európai Unióban mindenhol eltörölték a halálbüntetést, hiszen ez a tagfelvétel egyik feltétele. De Kínában, az Egyesült Államokban és sok muzulmán országban, Iránban, Szaudarábiában még mindig végrehajtják a halálbüntetéseket. Az élethez való jog, jogot senkitől sem lehet elvenni, semmilyen körülmények között. Hogyha tisztességes per után büntetést kell kiszabni, akkor ennek olyan büntetésnek kell lenni, amely erretent. Nem értjük, hogy miért vannak olyan országok, ahol újra be akarják vezetni a halálbüntetést. Itt az emberi méltóság forró kockán. Azt gondolom, hogy példás büntetés kiszabásra van szükség a legerőszakosabb bűncselekmények után, de a halálbüntetés nem, nem megengedhető. Szeretném, hogyha az egész világon eltörölnék a halálbüntetést. Köszönöm. Krosztász Hrisztogonosz következik. Η θανατική ποινή προσβάλλει την αξία. A halálbüntetés az emberi élet megsértése. Példát akarnak statuálni az elkövetett bűncselekmény után azok, akik ezt kiszabják. Az emberi létnek vett véget azonban ez. És az ENSZ szerződés azonban kimondja, hogy mindenképpen eltörlendő halálbüntetés. Az Európai Unió egyik alapelve az emberi méltóság, az emberi jogok tiszteletben tartása. Ezeket az értékeket kell képviselnünk, az alapító szerződés is kimondja ezt. Az Európai Uniónak az a feladata, hogy aktívabban kampányoljon. Amellett, vagy eltöröljék a halálbüntetést, főleg azokban az országokban, ahol akikkel politikai vagy kereskedelmi kapcsolatunk van. Mindent meg kell tenni, hogy ennek a barbári, ennek a barbári gyakorlatnak véget vessünk. Igor Soltész következik. Eh, hvala za eh, Torej... Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Nos, jó lenne, hogyha tüzetesebben foglalkoznánk ezzel a problémával. A halálbüntetés eltörlése olyan eredmény az Európai Unión belül, amire büszkék lehetünk, és amely mellett mindig ki kell állnunk, hiszen az élethez való jog mellett állunk ezzel ki. Azok az országok, ahol végrehajtják a halálbüntetést, úgy viselkednek, ami mindenképpen elítélendő. Az Európai Unió és az Európai Parlament véleményem szerint olyan országok esetében, ahol végrehajtják a halálbüntetést, mindenképpen politikai gyomást kell, hogy gyakoroljon. Például a kereskedelmi megállapodások tárgyalásakor mindenképpen össze kell kötni ezt a kérdést a halálbüntetés végrehajtásával. Köszönöm szépen, Batten képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. A halad, azt kéri a szóbeli kérdés, azt kérjük a szóbeli kérdésben a tanácstól, hogy gyakorilag nyomást azokra az országokra, ahol még mindig végrehajtják a halálbüntetést. A tanács valószínűleg azt válaszolná, hogy nem tesz semmit, mert semmi köze ehhez. Az Európai Uniónak semmiféle joga nincsen ahhoz, hogy azt mondja a civilizált országoknak, hogy a legszörnyűsebb bűnözőket ne végezzék ki. És most bűnözőkre gondolok, nem politikai foglyokra. A Yorkshire, a Yorkshire gyilkost, vagy a gyermekgyilkosokat szerintem ki kellett végezni. Hogyha ebben a kérdésben népszavazást rendeznének Nagy-Britanniában, akkor valószínűleg az emberek támogatnák, hogy újra vezessék ezt be. Én biztos ezt nem magadnám. Azok az országok, akik, ahol még mindig létezik a halálbüntetés, nyilván azt válaszolnák az EU-nak, hogy törődjenek a maguk dolgával. Köszönöm. A Zsib következik. Nos, szeretném elmondani, aki jelentkezik a spontán hozzászólásoknál, hogy csak akkor tudjuk ezt figyelembe venni, hogyha a jelentkezést már a napirendi pont előtt eljutatják hozzánk. Hogyha a vita során jelentkeznek, akkor nem tudom megadni a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondoljuk, hogy minden embernek joga van az élethez, ez egy alapjog, az emberi méltóságból ered, a természet törvényéből. Az európai civilizáció van voltak olyan periódusok, amik, amikor végrehajtották a halálbüntetést. Én olyan országból származom, ahol 25 éve él egy morat, élt, 25 évvel ezelőtt bevezették a moratóriumot, és aztán ezt megszüntették. megvan az összes eszköz arra, hogy az összes országban megszüntessük a halálbüntetést. Most ez egy folyamat. Mindig hallunk ellenérveket, terrorizmus, az elrettentés, a hagyományok, de a szavaknak is van jelentősége. Mi sok dokumentumot elfogadtunk már, amelyek arról szóltak, hogy arra kértük az illetékes hatóságokat, hogy bocsássák ki a halálbüntetésre ítélteket, és sikert értünk el. Ez az Európai Parlament feladata. Köszönöm. Kinnicsi kolléga következik, parancsolja. Grazie, grazie. Köszönöm, elnök úr. A halálbüntetés eltörlése Európa egyik nagy eredménye. De az elmúlt évben több mint 20 országban több száz embert ítéltek halálra, tehát még van feladat. A méltóság, az emberi élet egyetemes értékek, minden lehetséges, békés módszerrel ki kell állnunk ezek mellett. Nyomást kell gyakorolni a különböző kormányokra, minden egyes országban, ahol ez létezik, ez a probléma. Hatékony megoldásokat kell keresni, hogy hogyan lehet az illető országokban meglévő jogszabályokat módosítani. El kell tehát azt kerülni, hogy újabb halálbüntetéseknek szabjanak ki. Arról van szó, hogy konzekvensnek kell lenni. Nem szabad azt gondolni, vagy nem szabad, hogy azt higgyék, hogy egyfajta kulturális imperializmus a halálbüntetés. Hogyha halálbüntetéseket hajtanak végre, az azt jelenti, hogy nincs tolerancia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kászki képviselő következik. Az emberi élet a legfontosabb, legmagasztosabb érték. Azt gondolom, hogy figyelembe kell venni a különböző helyzeteket, amelyekben a halálbüntetést eh, kinyilvánítják. Eh, kimondják. Minden halálbüntetés ellen fel kell lépni, de ahogy ezt többen is említették, emberölés, gyilkosság esetében, amely a legsúlyosabb bűncselekmény, a nemzetközi jog szerint kiszabható a halálbüntetés, azonban igyekszünk minden országot meggyőzni arról, hogy ez e, hogy hátat fordítsanak ennek az elmaradott büntetésnek. Vannak olyan országok, ahol politikai bűncselekmények miatt, vagy házasságtörés miatt, kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények miatt például ezért miatt szabják ki a halálbüntetést. Ez elfogadhatatlan. Ezek a személyek, akik akik halálbüntetést szabnak ki ilyen bűncselekményekre, ezek is gyilkosok bírói ruhában. A náci bűncselekmények után, a második világháború után is ki szabtak halálbüntetést, például házasságtörésre, az ilyen bírókat is fekete listára kellene tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyra értékelem ezt a vitát. Az európai országok évtizedek óta felépnek a halálbüntetés ellen. Ibrahim Halára kellene emlékeznünk, egy tinédzserre, aki európai uniós állampolgár és Egyiptomban tartják fogva, az részt vett egy tüntetésen, és a nyilvánítás szabadságát vetik most a szemére. Az Euromed kereskedelmi egyezmény második cikkében is ütközik ez. Örülök, hogy itt van Schmidt úr, miniszter úr. A fellépés, a cselekvés egyértelműbb, mint a szavak. Múlt héten az ENSZ a halálbüntetés elleni fellépésként elfogadott egy újabb határozatot. Az ír kormánynak is fel kellene lépnie Egyiptommal szemben Ibrahim Halali érdekében, aki egyiptomi börtönben várja a halálbüntetés végrehajtását. Kasztáló képviselő. Grazie mille. Köszönöm, elnök úr. Október másodika volt a halálbüntetés elleni világnap. Szomorú nap volt ez. Mert a halálbüntetés még mindig jó egészségnek örvend. A halálbüntetés valójában emberiség ellen elkövetett büntet, az Egyesült Államok, a Japán, Szaudarábia, Egyiptom, Pakisztán szövetségeseink, és ebbe a klubba tartoznak, vagy Fehér Oroszország, ami egy kőhajtásnyira van Európától hihetetlen etikai deg- degradációt jelent az, hogyha a halálbüntetést alkalmazzák. Vagy az Iránnal megkötött, nem, nemrégen megkötött atom egyezmény is kiváló lehetett volna annak, eszköze lehetett volna annak, hogy konstruktívan beszéljünk erről a témáról, az emberi jogokról, mert nagyon sok embert végeznek ki Iránban, több század, Kínában pedig több mint ezer embert évente. Kína az egyik legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Hogyha a kereskedelmet és a gazdaságot használnánk eh, eszközként, az jó lenne. Sajnos ezt azonban fordítva tesszük. Ez pedig szégyen. Minden egyes minden egyes halálbüntetés elítélendő, kivéve egy, a halálbüntetés halálra ítélése. Köszönöm szépen, Tomasics képviselő. Köszönöm europa ima svoj stav o smrtnoj kazni i on je gotovo jednoglasan. köszönöm szépen. Horvátországban kialakult egy egységes álláspont a halálbüntetése kapcsolatosan, elítéljük azt. Örülök annak, hogy a legtöbb társadalom megszüntette ezt a büntetési módozatot. Úgy gondolom, hogy a halálbüntetés európai szemléletét világszerte el kell terjesztenünk, főként azon harmadik országokban, amelyekkel erős diplomáciai, illetve katonai partnerségi kapcsolatokat ápolunk. Persze mindig szem előtt kell tartanunk a kulturális különbségeket is, és egy ilyen érzékeny politikai helyzetben nagyon ügyesen kell megválasztanunk az eszközöket, és a halálbüntetésnek minden esetre nincs helye a XXI. században. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Tanács nevében most eh, Nikolás Schmidt miniszter úr kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az itt elmondottakat összefoglalhatom azzal, hogy a halálbüntetésnek nincs helye a 21. században a büntetések között. Szeretnék köszönetet mondani azért, mert nagyon egyértelmű és határozott fellépést hallottunk itt a halálbüntetés szemben. Ez az elköteleződés, elkötelezettség egy világos üzenet azzal kapcsolatban, hogy azoknak az országoknak, amelyek még mindig végrehajtják a halálbüntetést, és nem érkeztek el a 20 21. században. Nincsen egyszerű megoldás. Világos, hogy minden esetben a meggyőzést kell megpróbálni, meg kell próbálni mobilizálni a civil társadalmat, a nem kormányzati szervezeteket eh, annak érdekében, hogy hatékonyan fellépjünk ezzel eh, a gyakorlattal szemben. A eh, nemzetközi közvélemény is fontos szerepet játszhat. Természetesen ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, hiszen több ezer személyt végeznek ki időközben. Azonban ez a vita megmutatja, hogy Európa ez ebben az összefüggésben az értékei mellett kiáll, az értékei kapcsolatban hallatnia kell a hangját azon országokkal szemben is, amelyek nem osztják ezeket az értékeket. Az emberi jogok mellett kiállunk a különböző egyezményekben, de realistáknak is kell lennünk. Nem lehet most blokkolni vagy jegelni a tárgyalásokat mind azon országokkal, amelyek halálbüntetést alkalmazzák, mert ez nem változtatna semmin. Sokkal inkább a párbeszéddel szembe mennénk ezzel. A párbeszédeken és világos együttműködéssel lehet elérni azt, hogy most optimista leszek, valamikor minden ország elér a 21. századba. Köszönöm szépen kedves miniszternek! Most eh, ezt a vitát